Good afternoon, ladies and gentlemen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Üdvözlök mindenkit, és meg is nyitom a mai ülést, a ma délutáni ülést. Először is fogadjuk el a napi rendet. Kérdezem, hogy ez elfogadható mindenki számára. Fanny Szteroly úr, tessék. Köszönöm szépen. Elnök asszony, két rövid dolog. Jó lenne, hogyha legközelebb figyelembe vennénk, hogy a szavazást egy kicsit későbbre tegyük, négy órára, öt órára. Néha nem olyan egyszerű három órára ideérni. A másik dolog egy konkrétabb jelzés. Két pontot megcserélhetünk-e a napi renden, a négyes a határon átnyúló kérdés, illetve az ötös pont, pontot. Az egyik kollégám kérte ezt, a négyest és az ötöst meg lehet-e cserélni? Ez a konkrét kérdésem. Köszönöm szépen, mondja az elnök, ami a szavazást illeti. Megpróbáljuk kihasználni azt, hogy a szavazásra, szavazásra mindig ugyanakkor kerüljön sor, mert ez így egyszerűbb. Ami pedig a mai konkrét kérdését illeti, van-e ellenvetés a kollégák részéről, főleg a jelentéstevők részéről a cserét illetően, Van Meltenbarkor? Én, én megtartanám a napi rendelt elnézést, mert el kell mennem körülbelül egy óra múlva. Én mm, örülnék neki, hogyha szavaznánk, és aztán utána az eredeti sorrendet megtartanánk. Jó, rendben, akkor a napi rendet követjük. Rendben, akkor az eredeti napi rendet követjük, és akkor nincsen bejelentes, bele, bejelenteni valóm. Egy hete találkoztunk, azóta semmi különleges dolog nem történt, de a jelentéstevők nagyon komolyan dolgoztak a, a jelentéseinket. Most akkor szavazunk. A környezetvédelmi és klíma programról fogunk szavazni. A Joanna asszony a jelentéstevő, nyilván ismerik az előtörténetét ennek a jelentésnek. Szeptemberben nyújtotta be jelentéstevő a jelentést. 98 módosító javaslat mm, érkezett, illetve 17 kompromisszumos javaslat született, és maga a bizottság novemberben fog szavazni. Én nem látom eh, Zoana asszonyt. Abszolút életben van, nagyon is életben volt múlt héten, eh, de sajnos egy konferencián kell részt vennie Romániában. Zolna asszony nagyon aktívan részt vett a legutóbbi szakbizottsági ülésen, amikor is a legtöbb képviselő viszont nem volt jelen. De ő itt volt. Úgyhogy most szavazunk az ő véleményéről. Akkor kezdjük is a szavazást. Tízes módosítás mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 58-as módosítás mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 59-es módosítás mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 60-as mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 61-es mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 64-es módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 70-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 82-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 83-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 84-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 87-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 88 szóbeli módosítással, ellenzi -e valaki a szóbeli módosítást? Nem. Akkor 88 szóbeli módosítással mellette ellenet tartózkodás elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 89 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 90 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 91 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 17-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 92-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 93-as mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 96-os mellette, ellene, tartózkodás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 tartózkodás elutasítva. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kilences kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 8-as módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 9-es módosítás mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, és akkor ezzel rátérünk a záró szavazásra elektronikusan. Szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És ezzel a jelentést elfogadtuk. Kiváló. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt, és akkor folytatjuk is. A következő napi rendi ponttal. Szeptember 27-én véleménycserére került sor egy mechanizmussal kapcsolatban, amelyek kapcsolatban a kompetens hatóságok egyetérthetnek abban, hogy a tagállami jogi és administratív rendelkezések, egy tagállam jogi és közigazgatási rendelkezései érvényes, lennének érvényesek a határon átnyúló projektekre. A javaslat célja az, hogy csökkentsük a közigazgatási terhelést, a bürokráciát, amely gyakran lelassítja a határon átnyúló projekteket. Van Miltenborg úr bemutatta az bemutatja ezt a jelentést tervezetet. Volt már egy nagyon érdekes eszmecsere a témával kapcsolatban. Meglátjuk, hogy ma eh, mire jutunk. Ez egy nagyon fontos eh, jogalkotási téma, amelyért a mi eh, szakbizottságunk felel, úgyhogy meg is adom a szót a tevenek. Köszönöm szépen, elnök asszony, hollandul fogok beszélni, hogyha megengedik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Teljesen jogosan mondta azt, hogy a legutóbbi alkalommal, az első eszmecsere során már részletesen beszéltünk a határmenti régiók lehetőségeiről, illetve az Európai Bizottság javaslatáról, amely egy határon átnyúló mechanizmust hozna létre. Ez egy olyan eszköz, amely nagyon hatékony lehet, és nagyon értékes lehet, hogyha a jogi vagy közigazgatási akadályokat akarunk megszüntetni a határmenti régiókban. Nagyon, fur, nagyon fontosnak tartom az, hogy, azt, hogy a helyi, regionális és nemzeti szereplők együttműködjenek, és természetesen az Európai Bizottsággal is együttműködjenek. Egy összemenő mechanizmus minden tagállamban el kell fogadni ahhoz, hogy ez hatékonyan tudjon működni hogyha egy ország szabályait egy másik országban akarjuk elfogadtatni és betartatni, ahhoz egy nagyon fontos alap az, hogy létezzen az elfogadás ezeknek a rendelkezéseknek az elfogadása. Önkéntes kell, hogy legyen ez a mechanizmus, arányos, és a szubszidiaritás elvet is tiszteletben kell tartani. A második pont az alkalmazási hatályt illeti, alkalmazási kört illeti. Hadd mondjam el, és a tagállamoknak is fontos lehet ez, hogy bizonyos módosító javaslatokat javasoltam. A bizottság szerint önkéntes mechanizmust kell kialakítani, én azonban egy, ennél tovább mennék. Inkább kezdem akkor még egyszer előről. Tehát a bizottság azt mondja, hogy önkéntes marad ez a mechanizmus, de hogyha egy tagállam egy másik mechanizmust alkalmaz, a, például a Benelux államok, akkor a meglévő mechanizmust lehet használni, nem kell az európai határon átnyúló meta, me, mecha, mechanizmust használni. De van egy probléma, hogyha nincsen meglévő tagállamok közötti mechanizmus, akkor az európai mechanizmus kell választani, és akkor felmerül a kérdés, hogy ez még akkor önkéntes, ez arányos, nincs itt egy szubszidiaritási probléma? és ezért az egyes és a négyes cikkekben azt mondtam, hogy a tagállamoknak lehetőséget kell adni, hogy válasszanak, válasszanak a meglévő mechanizmus, illetve a között, hogy nem alkalmaznak semmilyen mechanizmust, vagy egy újat dolgoznak ki egymás között. Nem szabad, hogy két tagállam közötti egész határa egy, egy egyszer mindenkorra eldönteni, hogy milyen mechanizmust használjanak. Abban a pillanatban, hogy egy akadály merül fel, önkéntes döntést kell hozni az egyéni esetre, nem pedig egy kötelező érvényű, hosszú távú döntést. Ezzel fölmerül annak az előnye, hogy a tagállamok egy határon átnyúló koordinációs pontot alakíthatnak ki. Az Európai Bizottsági Javaslattal ellentétben tagállamonként lenne egy koordinációs pont. Lehet, hogy hogy egy luxemburgi határon átnyúló koordinációs pont ott jobban igénybe vesznek, mint egy máltait, minden esetre fontos, hogy létezzenek ezek a koordinációs pontok. Ezek a koordinációs pontok vagy központok feladata, hogy megvizsgálják, hogy hogyan lehet a legjobban megoldani a közigazgatási problémát. És ezzel ez egy alakárt megoldás lesz. A tagállamok problémaként, projektenként eldönthetik, hogy részt vesznek ebben, a mechanizmusban, vagy nem. Nem lenne ez kötelező a tagállamoknak maguknak kell eldönteniük, hogy a másik ország szabályait átveszik, vagy nem. Csak önkéntességgel lehet a nyitottságot, az elfogadást elérni, és azok a kérdések, amelyek felmerültek az önkéntes vagy kötelező karakterek kapcsolatban, ezek. ezek. Ami pedig a határidőket illeti, a tagállamoknak több időt kell hagyni. A 10-12-es és 16-os cikkekben a három hónapot hat hónapra hosszabbította meg. Fontos, hogy hosszabbak legyenek a határidők. Lényeg, hogy pontosan jogilag megalapozottan meg tudják ítélni a tagállamok a helyzetet, és ennek alapján döntsék el, hogy a másik tagállam szabályait átveszik-e. Fontos, hogy a tagállamok ne halogassák a problémát, a határidő lejártával döntést hozzanak a mechanizmus alkalmazásával kapcsolatban. Végül pedig a tematikus alkalmazás. Az Európai Bizottság javaslata úgy definiálja a közös projektet, hogy egy olyan infrastruktúra, infrastruktúrát használnak, amelynek hatása van a két országra, illetve általános érvényű szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek mind a két országot érintenek, és általános gazdasági érdekű szolgáltatások ezek. Ezek nagyon széles körű definíciók, ez így is, ez fontos szerintem, hogy ez így is maradjon. Meg kell néznünk, hogy milyen um, milyen problémák merülnek fel a mechanizmus alkalmazásával kapcsolatban, milyen szűk keresztmetszetek. Én nekem fontos, hogy ez egy kiegyensúlyozott rendelet legyen. Ezzel egy fontos lépést teszünk az Európai Unióban a határon átnyúló régiók problémáinak megoldására. Az Interreg és a területi együttműködési eh, szövetség mellett. Vannak eh, persze eh, párhuzamok ezekkel, nagyon szerényen kezdtük meg a, ezt a mechanizmust, ezt a munkát, és az évek során építettük ezt ki. Fontos, hogy ezek az eszközök hatékonyak legyenek. A polgárok érdekét kell, hogy szolgálják ezek. Az ő számukra kell egy megfelelő eredményt elérni. Jövő csütörtökön lesz egy fontos meghallgatás szakértőkkel a témában 10-től 12.30-ig és a regionális bizottság tagjait és az árnyék jelentéstevőket sok szeretettel várom erre. Köszönöm szépen. Thank you very much. Now I'll give the floor to... Köszönöm szépen. Az árnyék jelentéstevő következnek, a regi többi tagja. Bejelenteném, hogy az EGSB jelentős tevője is itt van a teremben, és be fogja mutatni a bizottság véleményét a mai napon. Zeller úr az első, aki elég jelentős tevőként szót kap. A Vorsitzende und ähm, herzlichen Dank an Mares äh, van Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm szépen a jelentéstevőnek az átfogó munkát a jelentéssel kapcsolatosan. A határmenti területek az EU egész területének 40%-át adják, a lakosok egyharmada határok mentén él, a gazdasági fejlődés, a foglalkoztatottság és így tovább pedig sajnos továbbra is elmaradott ezekben a régiókban, és a határokon átnyúló kapcsolatok megteremtése is problematikus. Sokszor a múltban háborúk kirobbantói voltak ezek a határmenti régiók, illetve az ott dúló konfliktusok, Érdemes lenne most jobban odafigyelni ezekre a területekre, és megkönnyíteni számukra az együttműködést. A Lisszaboni szerződés a gazdasági és társadalmi kohézió mellett a területi kohézióra is felhívja figyelmet, annak fontosságára, különös tekintettel a határok menti régióra illetve a határmenti régiókra. Az Interreg programokkal való együttműködés már adott volt az legutóbbi ciklus alkalmával, a területi együttműködés erre külön oda tudtunk figyelni, de a gyakorlatban azt halljuk, hogy a határok menti területeken még mindig nagyok a joga, jogi akadályok, amelyek a, abból adódnak, hogy a különböző tagállamokban a jogi helyzet eltérő, és ezért akadályozza az együttműködést, ahelyett, hogy elősegítené azt. A luxemburgi soros elnökség 2014-ben kezdeményezte, hogy az eddigi eszközöket egy újabb eszköz, illetve egy mechanizmus révén kiegészítsük, kiegészítsük annak érdekében, hogy lebontsuk azokat az akadályokat, amelyek a határokon átnyúló együttműködés útjában állnak. Most megszületett a mechanizmusra vonatkozó javaslat, és köszönöm az Európai Bizottságnak, hogy elég bátor volt ahhoz, hogy egy ilyen eszközt elindítson, megteremtsen. A reakciók nem várattak sokáig magukra, legyen szó akár egyes tagállamokról, vagy például Németország esetében egyes tartományokról. Többen is jelezték már, sőt hangosan tiltakoztak, hogy tartanak tőle, hogy elveszítik a hatásköreiket, a szubszidiaritás elvének sérülését sérelmezik, és így tovább. Ha azonban azt akarnánk, hogy valóban a gyakorlatban is egyszerűbb legyen az együttműködés a határok menti tartományok, illetve területek között, akkor ezt mindenképpen támogatni kell, ezt a javaslatot. Én magam is üdvözlöm az előttünk álló javaslatot, és azt hiszem, a további eszmecserék alkalmával még pontosítanunk kell a részleteket. Fan Miltenbőgy úr már tett javaslatokat arra, hogy pontosítsuk az elképzeléseinket. Ami az önkéntesség fogalmát illeti, azt hiszem ezzel kapcsolatosan a tagállamok felé, illetve a föderatív országok esetében a tartományok felé kell tennünk egy lépést a szubszidiaritás elvének megfelelően, de oda kell figyelnünk arra, hogy az önkéntesség, mint olyan, ott, ahol szükség van rá, azért kiegészüljön némi kényszerrel is, mert a határokon átnyúló együttműködés nem mindenütt egyszerű, és mégis elengedhetetlen az EU megfelelő működése szempontjából. Nagyon sok területen szükség van erre az együttműködésre, erre született már rengeteg javaslat is. Azt hiszem, az eddigi eszközök, mint az Interreg és mások, nagyon jól összekapcsolhatóak az eddigi az új mechanizmussal. Ez utóbbi nincs ellentmondásban az eddigi eszközökkel, hanem kiegészíti azokat, és várom a további eszmecserét a kollégákkal. Egy-két dolgot nyilvánvalóan lehet még pontosítani, vagy javítani. Főként ami a határokat illeti, fontos, hogy a tengeri határok se hátráltassák a mechanizmus működését, és fontos, hogy a mechanizmus egy vagy két vagy több tagállam részvételével, illetve harmadik országok részvételével, vagy tengeren túli területek részvételével is megvalósulhasson. Ez kiegészítésképpen talán jó lenne, ha bekerülne a szövegbe, és remélem, hogy aztán nagyon nagy támogatottságot kap majd részünkről, vagy nagyon nagy támogatást kap a részünkről az új mechanizmus. Szerintem, amikor a határok mentén fekvő területekre gondolunk, ne feltétlenül a tagállamok részéről várható ellenkezésre gondoljunk, mert a mi európai feladatunk abban áll, hogy, hogy a határokon átnyúl együttműködést elősegítsük. Köszönöm. Köszönjük Zeller úrnak, most pedig Howard úrnak adok szót, aki az egyik árnyékjelentéstevő nevében szólal fel, ha jól tudom. Igen, így van, elnök asszony. Köszönöm szépen, hogy lehetővé teszi hogy Monika Smolkova helyett felszólaljak, illetve az ő nevében. Azzal kezdeném, hogy megköszönöm a jelentéstevőnek Van Miltenbörgy úrnak a jól előkészített jelentéstervezetet. Ahogyan már elmondtam a korábbi eszmecserék alkalmával, üdvözlöm ezt a mechanizmust, és jó lenne, hogyha az mielőbb megvalósulna. Ezért is tartom nagyon jónak, hogy Van Miltenbörgy úr időben megszervezte a meghallgatást. Én úgy gondolom, jó lenne, hogyha a jelentés hatáját bizonyos tekintetben kibővítenénk. Ami az Európai Bizottság szerepét illeti, jó lenne, hogyha nagyobb erőfeszítést tenne arra, hogy a helyi és regionális önkormányzatokat bevonja a folyamatokba. A helyi és regionális önkormányzatoknak több információt kell eljutnatni, egy konkrét kommunikációs stratégia keretein belül azért, hogy jobban megérthessék, hogy egy ilyen mechanizmus milyen esetleges előnyökkel jár, és persze ezzel a stratégiával kezelni lehetne az esetleges ellenvetéseiket is. Fontosnak tartom azt is, hogy rendszeresen konzultáljunk a helyi és regionális önkormányzatokkal a mechanizmus működése során. A végrehajtás folyamatát alá kellene vetni egy félidei felülvizsgálatnak is. Tartok tőle, hogy az öt éves időkeret amit az Európai Bizottság értékelési jelentésének szabtunk, nem elegendő. Továbbá jelen pillanatban a javaslat elsősorban infrastruktúrális projektekről szól, és közérdekű szolgáltatásokról szerintem lehetne specifikusabb, konkrétabb, kézzelfoghatóbb rendelkezéseket is megfogalmazni, például kitérhetnénk a különböző természeti csapásokra, és így tovább. Ez a mechanizmus nyilvánvalóan okozhat adminisztratív nehézségeket, de úgy gondolom, hogy az érintett felekkel történő kommunikáció mégpedig a kezdetektől elejét szabhatja, szabhatja ennek, megelőzheti ezt. Nagyon fontos, hogy az érdekelt felek számára leghatékonyabban valósuljon meg ez a mechanizmus. Várom a további egyeztetéseket, és köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen a következő hozzászóló, Ozsogór. Remélem jól ejtettem a nevét, mondja az elnök. Köszönöm szépen. W a kollégi. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim. Piotrowski kollégám nevében szeretném felolvasni az ő megfontolásait. jelentéstevőként támogatom azt, hogy az új mechanizmus ne legyen kötelező, úgy, ahogyan azt az Európai Bizottság javasolta. Van Miltenbörgy úr javaslatta, éppen ezért ezen a téren helytálló, de a tízes ponttal kapcsolatosan lenne egy megjegyzésem szerintem szabad kell, kezet kell adni a tagállamoknak abban, hogy maguk rész, létrehozzák a nemzeti koordinációs irodákat. Nem értek egyet az Európai Bizottsággal, ugyanis úgy gondolom, hogy nem igazán segít a határokon átnyúló projekteken dolgozókon, hogyha egy ilyen hosszas előkészítő folyamatra kötelezzük a tagállamokat, és emellett jogi nehézségeket is eredményezhet mindez. Köszönöm. Papadimulis úr nevében szeretne valaki hozzá szólni? nem? Ropé úr részéről, illetve helyett, Dámátó asszony, akkor öné a szó. Köszönöm szépen, először is szeretnék a kollégának köszönetet mondani a munkáért. Itt a parlamentben nagyon sokszor beszélünk egyszerűsítésről, arról, hogy a kohéziós politikát hogyan lehet láthatóvabbá tenni, hogyan lehet közelebb kerülni ahhoz, amik valóban az európai polgárok szükségei. Úgy vélem, hogy a bizottság javaslat ebbe az irányba halad, bár vannak kisé ködös részletek, és szerintem erre, ezekre a problémákra megfelelő választ nyújt a kolléga. A bizottság elég aggasztó adatokat gyűjtött össze az elmúlt két évben, erről már részben beszéltünk. A határmenti régiók egyéb régiókhoz képest rosszabb gazdasági eredményeket érnek el. A kórházakhoz, egyetemekhez való hozzáférés ezeken a területeken általában problematikusabb, és ezzel mindenképpen gyorsan és hatékonyan kéne foglalkozni. Ebben a kereten belül kell bizonyos intézkedéseket megfogalmazni, és nem csupán gazdasági európai intézkedésekre van szükség. A nagy szüksége van ránk a határmenti régióknak. Úgy gondolom nem csak, nem csak az interrég, nem csak finanszírozás az, ami segíthet, a jogi akadályokat is le kell tudni küzdeni. Ez mindenképpen megoldandó feladat, tehát mondom, nem csak finanszírozásra van szükség az interrégen belül, hanem intézményi megoldásra is szükség van. Nos, jogalkotási, ilyen típusú jogalkotási hatásköre nincsen a régióknak. Jelenleg önkéntes alapon lehet végrehajtani mindezt. A bizottsági javaslat van továbbá kétségek is rejlenek, vagy ennek alapján kétségek is fel merülhetnek bennünk, hogy hogyan is lehet mindezt értelmezni, vajon az összes közös projektre vonatkozik-e ez a kötelező, az, a kötelező vagy önkéntes jelleg, amelyek a határok mentén végrehajtandók. Úgy gondolom, hogy nagyon sok esetben nincs más megoldás, mint hogy ezekhez az intézkedésekhez folyamodni. Mi azt szeretnénk, hogy egyrészt önkéntes legyen ez a mechanizmus, másrészt pedig eseti alapon kelljen elbírálni. Tehát, hogyha a tagállamok az átlát, a határmenti ö, problémákra tapintanak rá, akkor minden, egy, egy, minden egyes esetben eldönthetik, hogy saját maguk járnak el, avagy az európai mechanizmust használják, és hogyha így döntenek, akkor azt igazolniuk is kell, hogy miért tették. A cél az, hogy az különböző gazdasági és adminisztratív jellegű akadályokat mi hamarabb megszüntessük. Köszönöm szépen. Bresszó asszony következik, parancsolja. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést, kollégák, nem nagyon van hangom. Egy kicsit össze vagyok zavarodva, pedig nagyon nagy figyelemmel hallgattam az iménti magyarázatokat, de még így sem értem egészen világosan, mert nem irányelv tervezetről van szó, hanem rendelet tervezetről. Ez pedig komoly előnyel járhat, Nos, korábban is voltunk már, voltak már a esetek, amit a rendeletnek dolgoztak ki, és aztán olyan Aztán az, az a probléma állt elő, hogy sokszor a tagállamok ezeket nem alkalmazták a határmenti régiókban. A kollégek itt azt szokták gondolni, hogy csak kis országokról van szó, de nem, itt vannak nagy, ö, nagy országok is, amelyeknek szintén vannak határmenti régiói. ilyen országokban a, a, a központ, a főváros sokszor igen messze esik a határmenti régióktól, és egészen más itt az, az értelmezés. Ezért van, ezért is van igaz az előttem szólónak, tehát az főleg a nagy tagállamok határmenti régióinak vannak ilyen típusú gazdasági nehézségei, nehéz az együttműködés a szomszédos határmenti régióval. Nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy teljes mértékben eseti legyen-e az elbírálás, vagy nem. A tagállamok döntenek természetesen, önkéntes jellegű ez a mechanizmus, és ők döntenek arról, hogy melyik régióra alkalmazzák el, de el kell dönteni az, hogy milyen módon lehet az együttműködést hatékonyabbá tenni, hogyha ez eseti lesz, ha erre, hogyha erre esik a választás, akkor azt is tudniuk kell, hogy ez bizony hónapokba, évekbe bele tarthat és ez szerintem egyáltalán nem egyszerűsíti le a, a régiók életét, sőt, szerintem ettől akár ellehetetleníthetjük ezt, a, ezt az eszközt. Még egyszer mondom, rendelettervezetről van szó, egy olyan eszközről, amelynek biztosnak kell lenni, biztonságosnak, és megfelelő garanciákat ad ez, tehát, hogy minden tagállamban egyformán használják, egyformán értelmezik, pontosan azért, hogy könnyebb legyen így az együttműködés. A régiók, vagy a helyi önkormányzatok érdeke ez, mert sajnos sokszor a tagállamok nem mindent tesznek meg annak érdekében, hogy ezeket a mechanizmusokat gyorsan elfogadják. Köszönöm, még valaki esetleg? Fanny Szerrojú. Gyorsan, hollandul. A legutóbbi alkalommal is napirendet tűztük ezt a kérdést, a területi együttműködési csoportokat vizsgáltuk, úgy tűnik, hogy nagyon sok olyan régió van, ahol megpróbálnak valamilyen módon egy megközelítést kialakítani, hogy hogyan lehetne a feladataikat legjobban elvégezni, ezt a tagállamok vagy elismerik, vagy nem. Azt mondják a régiók, hogy hát hogyha strukturális alapon tudjuk ezt a problémát megoldani, akkor nem kell az eseti elbírálás. El tudom képzelni, hogy lesznek ilyen régiók, vagy ilyen tagállamok. Abban is egyetértek, hogy önkéntességgel tennünk ezt a mechanizmust. A kérdés csak az, hogy megadjuk-e a szabad, azt a szabadságot a tagállamoknak, hogy eldöntsék, hogy éppen melyik mechanizmust fogjuk, fogják használni. Valamilyen szempontból tehát testre szabott lesz ez a mechanizmus, és úgy látom, hogy egyesek pont ezt kérik. Vajon ez a megfelelő eszközünk, vagy voltak-e olyan eszközök, amelyek jobbak lehetnének, vagy lehettek volna? A lényeg az, hogy megfelelő választ találjuk. Köszönöm szépen! Barát úr következik az Európa az EGSB-től. Parancsoljon következik. Thank you very much, Madam Chair. BSP... Köszönöm szépen. Beszélhetek magyarul? Remélem, hogy lehet. Ugye? Először is szeretném megköszönni az Európai Gazdaság és Szociális Bizottság nevében a megtisztelő meghívást. Látszólag egy kis rendelettervezetről van szó, vagy kis jelentőségiről, de én és mi azt gondoljuk, hogy nagyon sok olyan problémát old meg, ami alapvetően alátámasztja az európai jövőt, az európai polgárosodást, a polgári tudatot. Kétségtelen, hogy történelmileg a határok nagyon-nagyon sok akadályt és átjárhatatlanságot jelentettek, hála Istennek majdnem sokkal kevésbé van jelentősége, de még mindig ezek fönnállnak. Elhangzott néhány szám, hogy mennyire fontos, mennyire jelentős területet érint ez a rendelettervezet. Egyet hagyd tegyek még hozzá, hogy egy nagyon jeles akadémiai intézet tanulmánya szerint mintegy 8 százalékkal nőne az európai GDP abban az esetben, ha ezek a határok nem léteznének, tehát teljesen átjáratókká válnának. Tehát roppant gazdasági ereje is volna. Mi természetesen a vállalkozások szempontjából, munkahelyi teremtés szempontjából, szociális kérdések oldaláról vizsgáltuk ezt a rendelettervezetet, ezen belül az egészségügy, az oktatás és egyes sürgősségi esetek megvizsgálásával. Nagyon sok meghallgatást tartottunk, két nagyon rövid pici kis esetet hagy mondjak el jellemző, akik nem ismernék ennek a jelentőségét. Egy hollandiai kis településben nagyon komoly tűz ütött ki, de a német tűzoltók a határ másik oldaláról, akik a legközelebb voltak, nem tudtak átmenni szirénázó és megkülönböztetett jelzéssel, mert tilos átmenni a határon. Ez csak rendőri segítséggel rendkívüli engedélye lehetett megoldani. Vagy egy másik apró kis esetet hagy mondjak, Strasbourgban egy iskolának a testnevelő tanára átviszi mindig a túlszoldalra Németországba a diákat úszni, mert náluk nincs úszoda, de nem nem felügyelheti az úszásukat, hiába van neki francia engedélye, nem teheti meg ezt németországban, német kollégát is ebbe be kell vonni. Tehát nagyon komoly, nagyon sok apró olyan eset van, ami a polgárok életét naponta nehezíti meg az együttműködésben, a közös, közös létben. Ennek a rendelettervezetnek a lényeg igazából véve a szubszidiaritás fogalmának a gyakorlatba átültetése jól integrálódik az egyéb más regionális fejlesztési szabályozásba, vagy természet interre, de a kohéziós stratégiába is. Nagyon fontos, itt elhangzott ez is, hogy ez egy önkéntes mechanizmus ebben való részvétel saját szándékon múlik, ennek a felkarolása az, ami a, egy modernizálódó közigazgatási rendszernek lehet a feladata, és természetesen mi leírtuk azt, és javasoljuk is, az Európai Bizottság egy jelentős monitorizást, monitorizást, eh, monitorizást eh, szervezzen, vegyen részt a folyamatok felügyeletében, hiszen a jó gyakorlatok áttétele az mindenképpen nagyon sokat jelenthet. Mi is úgy ítéltük meg, hogy azért ez a rendelettervezet még, fél, még félénk egy kisé, bonyolult, túlbiztosított, és a bátorításra nagyon nagy szükség van. Érdekességként hagyd mondjam, hogy hiányoznak azért azok a komolyabb gazdasági és fejlesztési stratégiák, amelyekbe ezek jól beilleszthetők volnának a maga kicsinlétük ellenére. Tehát gyakorlatilag az Európa 20 stratégia már hát még működik, működik, működik, de ugyanakkor már nem beszélünk róla, valami más szeretnénk. A 2030-as stratégia nincs részleteiben földolgozva. Beszélünk a makroregionális stratégiákról, amelyek különösen érintettek a határmenti együttműködésekben, de ott se jelenik meg exakt módon az, hogy mi a határmenti együttműködésnek a lehetőség és a jövője. Tehát mi azt gondoljuk, hogy ennek sokkal, de sokkal több az előnye pillanatnyilag, mint ami a veszélye. Egy nagyon jelentős kérdés, ma itt elhangzott, amire szeretném még tisztelettel felhívni a figyelmet, hogy a koordináció mellett és az egyéb a finanszírozás mellett rendkívül fontos volna az első perctől kezdve a kommunikáció. Ez az egész javaslat nem fog elérni azokhoz a kisvállalkozókhoz, embereket, civil társadalmi csoportokhoz, ha nincs meg egy megfelelően szervezett kommunikáció. És ebben a mi gazdasági és szociális bizottságunk némi gyakorlattal bír már, hogy hogy halnak el jó gyakorlatok azáltal, hogy nem jutnak el a polgárokhoz, vagy az érintett szervezetekhez. Én még egyszer szeretném megköszönni ennek a a meghívásnak, szeretném megköszönni a meghívást. Az itt elhangzott raportőri véleményekkel tulajdonképpen nekem meg, hogy egyetértsek, ennek semmi közük, de egyetértünk vele, hiszen azok jelennek meg benne, amit magunk is megfogalmaztunk. Thank you very much. A uh, European Commission... Nagyon szépen köszönjük. Az Európai Bizottság részéről Fombreska úr áll eh, készen, hogy válaszoljon csapatával együtt a kérdésekre, öné a szó tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, valóban a legjobb kollégákat hoztam ma magammal, négy megjegyzést tennék. Először is köszönöm szépen a jelentéstevőnek ezt a rendkívül pozitív és konstruktív jelentést. Csupán néhány kérdésben, kérdéssel kapcsolatosan vannak aggájaink négy-öt ilyen kérdés van. Az első ezek közül, és ez már előkerült a vita során, az, hogy aggaszt bennünket, hogy a szöveg hangsúlyozza az ICBM önkéntes természetét. Tartunk tőle, hogy olyannyira önkéntessé válhat az egész, hogy végeredményben senki sem használja majd a mechanizmust. És úgy gondolom, ez senkinek sem érdeke. Nehézségünk volt azzal is, hogy megértsük, hogy egy ilyen mechanizmus hogyan jöhet létre adhok módon individuális egyéni projektek számára, utána ezt a mechanizmust megszüntetik, majd aztán egy évvel később megint fel kell állítani az egészet. Tehát mi elvileg egy olyan mechanizmust szerettünk volna, amely a jogi akadályokat határról határa haladva mondja, oldja meg, és nem projektenként. És egy másik dolog, ami szintén előkerült a vitában, egy felülvizsgálata a területi együttműködés már meglévő csoportosulásaira vonatkozik. A mi javaslatunk nem irányoz elő új jogi személyiségek, nem irányozza elő új jogi személyiségek létrehozását. Egy második dolog, hogy nyilvánvalóan más hatékony, eredményes mechanizmusokat vagy eszközöket is létrehozhatnánk, de mi a javaslatunk elkészítésekor azt vettük alapul, hogy ha már létezik egy ICBM, e akkor miért pazaroljunk arra időt, erőfeszítést, erőforrásokat, hogy újabb eszközöket hozzunk létre. Ennek kontextusában szeretném azt is hangsúlyozni, nyilvánvalóan megvizsgáljuk azt is, hogy egy alternatív mechanizmus ugyanazokat az eredményeket érje el, mint a mi javaslatunk a jogi akadályok lebontására. Megvizsgálnánk adott esetben nyilvánvalóan, hogy a különböző eljárások, a határidők és így tovább mind-mind hogyan befolyásolják az alternatív mechanizmusok hatékonyságát is. Végül, de nem utolsó sorban, úgy gondoljuk, némi, némi ellentmondás is lehet a szövegben, ugyanis ha megfelelően értelmeztük az önjavaslatát, akkor az azt mondja, hogy minden tagállamnak részt, létre kell hozni a koordinációs pontokat, de nem tudjuk, nem látjuk pontosan, hogy ez az alternatív mechanizmusokkal hogyan működne. Ugyanis miért kellene egy tagállamnak ennek a szabályozásnak az értelmében létrehoznia egy olyan, egy olyan koordinációs pontot, egy ilyen koordinációs pontot, hogyha az adott tagállam egy alternatív megoldást kíván alkalmazni. Tehát itt a két megközelítés között van némi ellenmondás. Egy harmadik kérdés, lehet, hogy ezt csak tisztázni kell, Több helyen is utal a javaslat konkrét közös projektekre, miközben a szabálytervezet kettes bekezdése ahol a közös projektek definíciója szerepel, nem módosul. A kérdés lényegében a következő. Az Európai Bizottság javaslata értelmében olyan projektekről beszélünk, amelyek infrastruktúrákra is vonatkoznak, infrastruktúrális elemekre, amelyeknek határokon átnyúló természete van, valamint olyan szolgáltatásokra is, amelyek egy adott határokon átívelő régióban gazdasági érdekekhez kapcsolódik. A javasolt változtatás a jelentés tervezetben bizonyos konkrét projektekre utal, nem tudjuk, hogy most csak ezen projektek esetében lenne ez érvényes, vagy általánosságban. Ami a határidőket illeti, A határidők a tagállamok és a részéről általában meghosszabbodnak, a tagállamok szeretik meghosszabbítani ezeket, igaz ez a tanácsra is általában véve, miközben az Európai Bizottság általában szűkebb idők, határidőket szokott szabni. Itt csak azt a gazdaság, az EGSB véleményét szeretném hangsúlyozni, amely szerint a rövid határidők elsősorban a helyi szereplők védelmét szolgálják, és mi is úgy gondoljuk, hogy a helyi szereplőknek él, tudniuk kell élvezni ezek előnyét, ezek rövid határidők előnyét, még akkor is, hogyha ezen rövid idő belül le kell zaj, meg kell történnie a tagállami hatóságokkal való egyeztetésnek is. Köszönöm szépen, most van Miltenbőr úrnak adok szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is reagálnék egy-két dologra, amit a kollégák mondtak. Először is Celler úr. Nagyon szépen köszönöm önnek az elmondottakat. A harmadik országokkal való együttműködés valóban érdekes kérdéseket vet fel. Egy európai rendelet persze sohasem lehet érvényben az Európai Unión kívül. A Brexit után Nyilvánvalóan Nagy-Britannia esetében érvényben lenne a rendelet egy ideig legalábbis. Aztán Bresszó asszonyon azt mondta, érdemes lenne elgondolkodni azon, nem túlzás-e, ha esetről esetre, azaz eseti alapon döntünk arról, hogy hogyan kell alkalmazni a szabályt, de gondoljunk arra, amit Fanny Stanroy úr mondott. A mechanizmust lefektetjük a bizottsági javaslat alapján, de aztán, hogyha valamilyen szűk keresztmetszet alakul ki, akkor mindig meg kell néznünk, hogy most A tagállam szabályait alkalmazzuk B tagállamban, vagy fordítva. Sok esetben egyébként sem jogi problémákról van szó, hanem közigazgatási jellegű problémákról. Minden egyes esetben külön meg kell vizsgálni, úgy gondolom, hogy mi lehet a megoldás, és minden egyes alkalommal egy dokumentumot kell létrehozni, amelyel az egész mechanizmust nyomon követjük. Nem tudom, hogy az Európai Bizottság pontosan mire gondol, amikor azt mondja, hogy jó lenne az egészet egyszer alkalmazni, egy adott esetben. Anyagilag ez nyilván nem jár semmiféle vonzattal, én a magam részéről mindenképpen az önkéntességet hangsúlyoznám. Már csak azért is, mert nagyon nagy gondok voltak az arányossággal és a szubszidiaritással. Ugyanezt hallhatjuk csütörtökön is a szakértőktől, például a Cambridge Egyetem szakértőjétől. Ezek konkrét súlyos problémák, amelyeket meg kell oldani. Hogyha az önkéntességet domborítjuk ki, akkor ezen problémák közül sokat megoldhatunk. És kezdjük kicsiben. Tegyünk javaslatot egy mechanizmusra, hogyha a tagállamok egyetértenek azzal, hogy egy adott esetben elismerik a másik tagállam jogszabályait, akkor ez egy fontos lépés lehet a megfelelő irányba. Három év elteltével pedig értékelhetjük az eddigieket, és adott esetben kibővíthetjük a hatályt, vagy kötelezőbbé tehetjük esetleg. Azt hiszem, hogy addigra, hogy így sikerül elkerülnünk azt, hogy több tagállamot is sokkoljunk ezzel a javaslattal. Az Európai Bizottság felvetette, hogy mi a helyzet a különböző projektekkel, kettes cikk, a definíció kérdése és így tovább. Szerintem a mechanizmust minden, mindig alkalmazni kell a közös projektek, a joint projektek esetében. Aztán ami a határidőket illeti, a három hónap jól hangzik, de vannak olyan tagállamok, ahol a közigazgatási gyakorlat miatt úgy alakul a helyzet, hogyha valaki júniusban kérelmet nyújt be, akkor először a nyári szünet következik, és majd csak utána kap az ember komoly választ a megkeresésre. Tehát simán elmúlik három hónap, mire az valaki választ kap. Nem mondhatjuk éppen ezért, hogy hat hónap, kész passz. Magam is jogász voltam, tudom, mennyire nehéz az ilyen jellegű kérdéseket kezelni. Hogyha jogi konzultációk zajlanak, akkor előfordulhat, hogy nem csak egy adott tagállamon belül kell a minisztériumok között kommunikációt biztosítani, hanem tagállamok között is, ezért gondolom azt, hogy a három hónap mindenképpen túl rövid. Legyünk realisztikusak, ragaszkodjunk a hat hónaphoz. Szerintem ez egy olyan megoldás lenne, amely a többi tagállam számára is elfogadható. Több tagállam számára is elfogadható. Köszönöm szépen az együttműködést, már most is a titkárságnak, köszönöm a jogi szolgálatnak is a segítséget. Eleinte úgy tűnt egyébként, hogy a javaslat egészen egyszerű, de rengeteg problematikus pont merült fel, úgyhogy köszönöm mindenkinek az együttműködést. Köszönöm szépen a módosítók beterjesztésének határideje legyen október 22-én délután 6 órakor, ezt javasolnám. Jó lesz ez így? Október 22 délután 6 óra. Akkor haladjunk, következő napi rendi pontunk. A jelentés tervezetet fogjuk megvitatni. Az európai regionális alap, illetve a kohéziós alap, regionális fejlesztés alap, illetve a kohéziós alap jövőbeli szerkezetéről fogunk beszélni. Kodzolino úr, a jelentéstevőnk, ő fogja felvezetni ezt a témát. Még egy dolgot szeretnék elmondani az MFF-hez kapcsolódó anyagaink egyik ez, a mi szakbizottságunk számára rendkívül fontos. A regiben már a szeptember 3. ülésen is foglalkoztunk ezzel, a mai napon pedig meghallgatjuk Kocolino urat. Érdekes maga a jelentés is, és 72 módosító tervezet érkezett hozzá. Kocolino úr parancsoljon. Grazie. Ehm, come si ricordava, è una proposta un Köszönöm szépen. Valóban 72 módosító érkezett, ebből 44 magával, magára a bizottsági szövegre vonatkozik, ez még csak a javaslat eleje, és természetesen ezután is nagyon szívesen fogadom a kollégák módosító javaslatait, és párom a közös munkát a kollégákkal. Két dolgot hadd bocsássak előre. Először is a bizottság azért nyújtja be ezt az egész javaslatot, hogy az egyszerűsítés elvével járjon el a gyakorlatban is, nyilvánvalóan a kohéziós politika céljához ennek az egyszerűsítésnek végül is semmi köze. A 174-es cikk a szerződésben egyébként a kohéziós politikáról és annak a céljáról szól. A második eh, premisszám pedig az, hogy eh, a kohéziós politika a makroökonomiai gazdaság között, a makrogazdasági politika között van kapcsolat ugyan, de hát ez két különböző elv ettől még nem szabad megkérdőjeleznünk a kohéziós politika területi voltát, és véleményünk szerint hibás dolog a makrogazdasági feltételrendszert erre vonatkozóan bevezetni. A második pedig az, hogy igen, van szükség feltételekre, de ne essünk bele a csapdába, bizonyos tagállamokban nagyon nehezen lehet ezt alkalmazni, mert a stabilitási paktum megnehezíti a társfinanszírozáshoz szükséges összegek kitermelését. Tehát ezen el kell azért gondolkodni. Így magunk között. Ezek alapján és gondolván azokra az eszmecserékre, amelyeket eddig lefolytattunk, elmondanám, hogy miről szóltak leginkább a módosítók először is, tematikai koncentráció, gyors leszek, megígérem. Szeretnénk, hogyha a regionális szintre térne vissza a tematikus koncentráció, nem tudjuk azt elfogadni, hogy ez tagállami szinten történjen. Aztán a tematikus koncentráció terület, területén azt mondanánk, hogy máshogy kéne egész egyszerűen beosztani ezeket a kérdéseket. Például, ha azt mondják, hogy azt mondjuk, hogy prioritásként prioritásként kéne kezelni például a zöldebb Európát, viszont az összes többi prioritással kapcsolatban szeretnénk, hogyha rugalmasabbak lennénk. Itt a tagállamoknak lenne még feladata, például az adatgyűjtéssel kapcsolatban, a régióktól származó adatgyűjtéssel kapcsolatban. Tehát rugalmasságra, nagyobb rugalmasságra van szüksége a második prioritás esetében, ami nem más, mint az innováció, a kutatás. Nem szabad természetesen alulbecsülni ezt a, ezt a célküzőzést sem. sem. A cél az, hogy segítsünk a különböző ö, vállalatoknak, KKV-knak. Nyilván nem a ennek a megszervezése a lényege, hanem azt szeretnénk elérni, hogy nagyobb rugalmasságot élvezhessenek a régiók. Még egy dolog, és ezzel kapcsolatban érdekelne a kollégák véleménye, a technikai segítségnyújtás. Ezt az elképzelést támogatjuk, de szerintünk nagyobb hangsúlyt kéne kapni annak, hogy a technikai segítségnyújtás hogyan segíthet a közigazgatási kapacitás növelésébe. Tehát milyen módszerekkel érhetjük el azt, hogy a régiók közigazgatása hatékonyabb legyen? Ez egy nagyon komoly téma, nem csak Dél-Európában, hanem az összes európai tagállamban. Tehát hogyan hozhatunk létre egy olyan közigazgatási rendszert, amely jobban tudja befogadni az európai szakpolitikákat. Tagállami szinten is, re- regionális szinten is, ez egy nagyon komoly kihívás. Olyan ez, mintha egy kicsit kívülről érkezne segítségnyújtás a tagállamokhoz képest még egy dolog a területi jelleggel kapcsolatban. az urbánus dimenzió, tehát a városi dimenzió, dimenzió kihangsúlyozásáról van szó. Nem 6%-ot szeretnénk erre, erre a célra szenni, mint amit a bizottság javasol, hanem legalább 10%-ot. A városi dimenzióba egyébként belerajz, beletartoznak a periférikus területek, vagy a, városi, vagy a hegyi területek is, ahonnan nagyon nagy az elvándorlás, és ahol a legrosszabbul érzik magukat, éppen ezért a, a lakók. Ezt főleg a válság utolsó éveiben lehetett tapasztalni. Sajnos nem volt meg a megfelelő jóléti textúra ezeken a területeken. Úgy gondolom, dolog, gondolom tehát, hogy ezek a dolgok összefüggnek, erre is figyelnünk kéne. Nos, körülbelül ezek lennének a főbb témák a 72 módosítóban. Még egy dolog, 32-es módosító. A bizottság ezzel kapcsolatban azt javasolja, hogy, hogy a kohéziós alapban maradjon meg egy 5 milliárdos összeg. Ezt szerettem volna még elmondani, csak egész gyorsan. Ezek lennének a legfőbb témák, témakörök a 72 módosítóban, és természetesen kíváncsian várom a kollégák módosítóit, javaslatait, észrevételeit. És azt hiszem, hogy elég gyorsan kell majd utána dolgozni, hogy decemberig eljusson ez a téma a szakbizottsági szavazási. Köszönöm Kocolina úr, most pedig az enyékjelentéstevők következnek, és utána a többi képviselő az EGSB-től is van egy vendégünk, Várda Kasztánis úr, remélem, jól ejtettem ki. Igen, látom, és a bizottságtól is van egy vendégünk. Valkár Felsziszó úr az első parancsolja. Muchas gracias, señora presidenta, y muchas gracias también al ponente por su propuesta. Köszönöm szépen, köszönöm. Elnök asszony, köszönöm szépen a jelentéstevőnek ezt a javaslatot. Nagyon jó kiindulási alap, és azt hiszem, hogy a bizottság javaslatot ezzel csak javíthatjuk. Ahogy azt kezdte is, nagyon fontos az, hogy a kettes és a hármas cikket részletesebben elemezzük a tematikus koncentrációval, illetve a prioritásokkal kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy egyensúlyra kéne törekednünk, a helyi és regionális önkormányzatokat nagyobb rugalmassággal kell felruházni az alapok felhasználásával elhasználásába. A jelentéstevőnek vannak ez irányú javaslatai, de ettől még meg kell tartani a tematikus koncentrációt, illetve a prioritásokat is, mint például az innováció. Ami az exante feltételeket illeti, a hármas cikkben a jelentéstevő szeretne módosításokat kérni. Ami az általános keretet illeti, olyan problémák is megjelennek a szövegben, amelyek sok régió számára gondot jelentenek előregedés, elvándorlás egyes régiókból. Ez azzal a veszélyel fenyeget egyes vidéki területeket, hogy egészen elnéptelenednek. Én azt gondolom, hogy itt a parlamentben pontosan az a dolgunk, hogy megtaláljuk a megfelelő válaszokat az európai kihívásokra. Aztán a katasztrófa, kezelés, ide gondolok a természeti katasztrófákra, az asszályokra, illetve a hurikánokra, a Baleári szigeteken például történt nemrégiben ilyen eset. Ezek is azt mutatják, hogy jobban oda kéne figyelni arra, hogy az egyes régiókat, illetve polgárokat milyen természeti katasztrófák érintik. Aztán az európai szolidaritás fogalma. Nos, a lényeg az, hogy legyünk szolidárisak azokkal a polgárokkal, akiket a legjobban érintenek ezek a problémák, mégpedig gyorsan és hatékonyan meg kell találni a segítséget, és oda kell jutatni a segítséget, ahol erre leginkább szükség van. A hatos cikkben foglaltak szerintem mindenképpen indokoltak, és a jelentéstevő is kiemelte ezt. A hulladék kezelés, és egy alap kérdés, szerintem ez, ezzel is, hogy ezt megfelelően oldjuk meg, azzal sokat tehetünk azért, hogy megvalósuljon a körforgásos gazdaság. Még egy utolsó gondolat az Európai Városi Kezdeményezésbe. Azt hiszem, hogy több projektet kéne bevonnunk, illetve a, fenntartható, a fenntartható városi fejlődésről szóló bekezdéssel is teljes mértékben egyetértünk. Ennyit szeretettem volna mondani, elnök asszony, és most elnézést kérek, de el kell hagynom önöket. Bár szeretnék itt maradni, de sajnos máshol is várnak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Gosszolino úrral folytathatja az egyik jelentéstevői munkát. Most úrnak adom meg a szót az LKR nevében, egyik jelentéstevő is. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tutto un plauso perché mi sembra che il Először is szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek. Az első eszmecsere eredménye már így is nagyon pozitív. Alapvetően itt olyan kérdésekről van szó, amelyekkel kapcsolatban még komoly előlépés történt. Premisszákról beszélt a jelentéstevő. Itt vannak alapvető kérdések, alapvető fontosságú problémák. Nem szeretném ezeket megismételni, de néhány dolgot, ha megengedik, akkor kiemelnék, amelyek számomra nagy, nagy, fontosság, nagy fontosságúak. Egy. Nagyon fontos az, hogy ne legyen túl koncentrált ez a politika, tehát ne felejtjük el a kevésbé fontos területeket sem. Jól kell választani, és ez vonatkozik a technikai segítségnyújtásra is. Vannak olyan területek, ahol sokkal nehezebb ezekhez az eszközökhoz hozzáférni. A bizottsági javaslatban nagyon pozitív, a, pozitívnak tartom a klímával kapcsolatos célkitűzéseket is, illetve a katasztrófa kezelés témáját is, bár erre, ez, erre nagyobb figyelmet kéne szerintem figyelemmel kéne lennünk. Stratégiai koncentráció. Nos, a kohéziós politika az évek során mindig azzal az általános célral rendelkezett, hogy több ágazatban is jelen legyen. Ennek vannak pozitív következményei is, de nagyon sokszor az idő során láthattuk, hogy ezek a szakpolitikák nagyon nagy, ezek a szakpolitikák nagyon fragmentálvá tették a kiadásukat, nagyon szétterítették ezt, Úgyhogy ezt mindenképpen kezelni kéne, és nem szabad erről a kérdésről elfelejtkezni. Van egy másik téma, amiről beszélt jelentéstevő, és én már a korábbi eszmecserén is beszéltem erről. Ez tehát szintén nagyon fontos. A plusz tagállami politikákról van szó. Ki kell azt mondani, hogy vannak olyan országok, ahol a kohéziós politikák jelentik az egyetlen konkrét politikát, szakpolitikát, amelyek ö, politikát, amely a nehéz helyzetben lévő területek ö, megsegítésére, amelyeket ezeknek a területeknek a megsegítésére használnak. Nos, ezt nem engedhető meg szerintem, és úgy vélem, hogy a, ezen plusz szakpolitikák, illetve a, a stabil, illetve a stabilitási paktum között egyfajta egyesült kell kidolgozni, különben ezeknek a politikáknak a hasznát lenullázzuk. Még egy utolsó gondolat, ezek arra vonatkoznak, hogy hogyan lehet leegyszerűsíteni magát, a, leegyszerűsíteni magának a politikának a megvalósítását. Szerintem kevesebb hatóságon, kevesebb lépcsőn kéne átmenni ezeknek a szakpolitikáknak. Én attól tartok, hogy ezek a, az adminisztratív lépcsőfokok csupán bürokratikus akadályokat jelentenek. Egy leges legutolsó gondolat, és ez különösen igaz néhány tagállamra, nem címekre van szükség, hanem valós projektekre. Sokszor szép testes dokumentumok születnek egy-egy projektről, de kézzel fogható eredmény, projekt általában nem is születik meg ilyenkor. Jó lenne, hogyha ebben a kérdésben egy kis tisztaságot, egy kis világosságot tudnánk teremteni, és szerintem azt kell tudni elérni, hogy pozitív légkörben meg tudjuk hozni ezeket a módosításokat, és ezáltal tudjuk majd módosítani a kohéziós politikát is a jövőben. Olyan gyakorlati eszközökre van szükség, amelyek pontos válaszokat adnak a problémákra, és szerintem a jelentéstevő is alapvetően ezen a, ebben az irányban indult el, ezért nagyon pozitívnak vélem a munkáját, és abbéli reményemet fejezem ki, hogy ez majd segít abban, hogy megfelelő legyen maga a jogszabály Köszönöm. The next shadow Köszönöm szépen. Én vagyok a következő árnyék jelentéstevő az ALDE nevében, úgyhogy az első hozzászólásaimat hadd mondjam el. Először is köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek, Kocolinónak, hogy előkészítette a jelentését, és engedjék meg, hogy a megjegyzéseimet, az első megjegyzéseimet megosztom önökkel. Először is egyetértek azzal, hogy nagyobb komplementaritásra, szinergiára és rugalmasságra van szükség, főleg az Európai Szociális Alap plusszal integrált megközelítésre van szükség a területi megközelítés és a szociálisabb Európa között. Ez nagyon fontos számomra. A klímaváltozás elleni fellépés a Párizsi Egyezménnyel kapcsolatban. Nagyon örülök annak, hogy 25 százalékról 30 százalékra növelnék az európai költségvetésből a klíma célokra fordítandó eszközöket. Tehát támogatom emellett tehát azt is, hogy a nemzeti örökség, a nulla kibocsátás és a fenntartható turizmust is bevegyük a programokba, illetve komolyabban foglalkozzunk a kedvezményezettek eh, helyi regionális adottságaival. Eh, ebben az összefüggésben támogatom a tematikus koncentrációs szint eh, figyelembevételét, és ezt ne változtassuk 10%-nál nagyobb mértékben. A fenntartható városi fejlődés is nagyon fontos, és az adott évben ezt 20%-ra emelném. Az administratív kapacitás erősítése és elengedhetetlen, illetve a közhatóságok és a közszolgáltatások hatékonyabbá tétele a regionális fejlesztési alap végrehajtása során. A tárgyalásaink során a jelentéstevőkkel már egyeztettünk, ami a rugalmasságot illeti, az 5%-os transfert támogatom az új Invest EU programba, 5% tehát az ERDF-ből és az ESZA-ból. Emellett támogatom az európai szemeszterre való szoros összekapcsolódást, mert biztos vagyok benne, hogy az megfelelő reformok maximalizálják az adott pénzügyi támogatás hozzáadott értékét. Ahogy említettem, a CPR-rel kapcsolatos hozzászólásomban a 10 milliárd Eh, támogatom a Connective Europe eh, eh, Facility-be, és figyelembe kell venni az e- a transeurópai, transz közlekedési hálózatok teljesítételét és a hiányosságok megszüntetését. Az egyes prioritásban megfogalmazott célkitűzésekre kell koncentrálni, e, emellett nem értek egyet azzal, hogy a javaslat törölni azt, hogy az Európai Bizottság e, e, támogatná a közlekedésben a gördülő állomány vásárlását. A, mob- a mobilitást javítani kell, a multimodalitást erősíteni kell egyes tagállamokban nagyon rossz ennek a helyzete. Várom az együttműködést a jelentéstevővel, és a módosító javaslataimat be fogom nyújtani. És nagyon érdekes vitára számítok. Az egyik jelentéstevői véleményemet hallották. Martina Michel lenne a következő hozzászóló, de nem látom. Skellec úr, öné a szó. Következő árnyék jelentéstevő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a jelentéstevőnek a jelentéstervezet bemutatását, és biztos vagyok abban, hogy ez remek, remek alap lesz a további munkához. És remélhetőleg a módosítók révén sikerül még megfelelően javítani a szövegen. Összességében egyetértek a jelentéstevő álláspontjával, és ezért derülátó vagyok abban, hogy a jelentés több pontjában is egyet értésre tudunk majd jutni. Úgy gondolom, hogy a kategorizáció kérdésében további eszmecserére lesz szükség, de a fejlett régiók kettes célkütízése nagyon fontos, véleményem szerint fontos politikai üzenetet hordoz, mert csak is a fenntartható fejlődés révén tudunk fejlődést, tudjuk a fejlődést biztosítani a továbbiakban Európában, és nagyon fontos, sok az éghajlati kérdések is. Emellett a körforgásos gazdaságra is szeretném felhívni a figyelmet, szeretném hangsúlyozni, hogy az Európai Bizottság ambíciója a hulladékkezelés terén kiváló, az RDF és a kohéziós alap a legfőbb források, amelyekkel a körforgásos gazdaságot elindíthatjuk az Európai Unióban, különösen azon tagállamokban, amelyek elmaradnak az EU-s átlagtól a gazdasági mutatók terén. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió néhány éven belül a az ökológiai kérdésekben vezetővé váljon világszerte. Ehhez azonban teljesíteni kell azokat a célokat, amelyek, azokat a vállalásokat, amelyeket az EU-n belül és globálisan is tettünk. Úgy gondolom, a hulladék kezelési csomag fontos a Párizsi megállapodás fényében is látni. A körforgásos gazdaság nagyon fontos célkitűzés, de az első számú tematikus célkitűzésbe is be kell ruháznunk, mert a magánszféra, főként a KKV-k nagyon fontosak a körforgásos gazdaság kiépítése szempontjából, gondoljunk például a megfelelő termékek, szolgáltatások kialakítására, amelyek összhangban vannak a körforgásos gazdasággal, és amelyek elősegítik, hogy az egész társadalom a dekarbonizáció felé bozduljon el. Nagyon fontos, hogy az Európai Unió általános prioritásainak is érvényt adjunk a kohéziós alapok területén és Fontos, hogy az olyan projektekbe ruházzunk be, amelyek a környezet és az éghajlatvédelem célkitűzéseit szolgálják. Sokszor ezek olyan projektek, amelyek a versenyképességet mint olyat nem segítik elő ugyan, de nagyon fontos szerepet játszhatnak az általános prioritások teljesítésében ezen projektek hasznát csak hosszú távon lehet mérni. Ennyit szeretem volna röviden elmondani, és várom az együttműködést a jelentéstevővel és a többi kollégával is. Köszönöm szépen. Thank you very much, Ms. D'Amato. Köszönöm szépen, Demato asszony. Tessék önni a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a kollégáknak ezt az első tervezetet. Nekem az a véleményem, hogy az új rendelettel kapcsolatos tervezetnek egy dolgot nem szabad figyelmen kívül hagyni. A közberuházás, egyes országokban a közberuházások 50%-át teszik ki a regionális alapból érkező beruházások vagy pénzek. Először a pozitív témákkal kezdeném, ami a hatástanulmány értékelését illeti, ebben megállapítják, hogy a legtöbb régió esetében valóban egy stratégia létezik, és ez többletértéket nyújt, de ezek az előnyök főleg az fejlett régiókban nem merülnek fel. Dolgoznunk kell azon, hogy minden régiót fejlesszünk. Fontosnak tartom a 6%-os earmarkingot a regionális fejlesztési alap esetében, illetve a városi fejlesztésben, ezt még kiegészíteném a migránsok bevándorlása, a szociális kirekesztés elleni harc nagyon sok európai országban a városok szintjén valósul meg. Ezért nagyon fontos ez az eszköz ehhez. Az Európai Urban Initiative a városok közötti együttműködést segítik, a az urbán témákat, a levegő, minőség, az energiafelhasználás, stb. Egyetértek a, straté, azzal is, hogy a 2014-2020-as stratégiát a helyi szinten be lehessen használni, és integrált területek és helyi fejlesztés és integratív fejlesztés céljára lehessen felhasználni. A gazdaság és a szociális szereplők részvétele a helyi és a regionális telep, mm, mm, önkormányzatok keretében nagyon fontos, konkrét tervezés, konkrét alkalmazás szintjén illetve a stratégia megvalósítása szintjén. Egy további pozitív tényező a bizottság javaslatában ez a kez, ez a lista azzal kapcsolatban, hogy mi az, amit nem lehet finanszírozni, mert ez nem áll összhangban a regionális fejlesztéssel, például a szemétlerakók, a dohány termesztés, illetve az atomerőművek finanszírozása tilos. Aztán az fogyatékossággal élők külön kiemelése és támogatása az elengedhetetlen, az intézményi gondozás, a családban való gondozás, a szociális inklúzió elengedhetetlen. A fogyatékossággal élők esetében erre külön oda kell figyelni. Az Európai Bizottság javaslatában is szerepel ez, de ezt pontosabban is lehetne fogalmazni. Először is a tematikus koncentráció nemzeti szinten, ez aggaszt bennünket, hiszen a gyakorlatban ez eléggé nehézkesnek tűnhet elérni ezt a célt. Egy nagyobb rugalmaság, ahogy Kocolino úr javasolta, regionális felosztással ez logikusabbnak tűnik, és itt is ebben az összefüggésben meg kell próbálni a módosító javaslatainkkal előrelépni. Aztán még egy dolog, a szinergiákat tekintve, ennek természetesen a rendelkezésre álló eszközök volumenével is, volumenéhez is köze van. Természetesen egyetértünk a szinergiák kiépítésével, az excellencia kezdeményezés, vagy a horizont kezdeményezés is nagyon fontos, de a tagállamoknakra kell hagyni ezt. A Juncker terv is ugye itt rendelkezésre áll, és nem tartjuk megfelelőnek, hogyha földrajzilag ezt nem a régiókhoz kötjük, hogy melyek azok az eszközök, amik átvihetők. Végül pedig teljes mértékben ellenezzük a makrófeltételrendszert. Azt gondoljuk ugyanis, hogy szükség van a társfinanszírozásra, nagy a konvergencia ezen a területen, és azt reméljük, hogy a modestő javaslatainkat nagy többségben támogatják. Köszönöm szépen, Bostinár úr szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt jelentéstevő. Először is köszönetet kell mondjak, nagyon jó volt az együttműködés. Korábbi kohéziós alap jelentéstevőként eh, felajánlottam a segítségemet Andrejának, hogy együttműködjünk, eh, főleg az új kohéziós rész eh, kidolgozásában. És sikerült kifejezetten pozitív eredményre jutni, és konkrétan egy témára koncentrálnék először, ez közös probléma. Az ötös módosítás, amely arról szól, hogy a tagállamok tudnak-e közösen reagálni a katasztrófákra, és közösen a e, katasztrófa utáni helyzetben tudnak-e közösen segítséget nyújtani. Tegnap előtt Romániában öm, megrendezésre került a öm, földrengés 2018 gyakorlat. Ez a Védelmi Minisztérium, az orvosi központok, mentőszolgálatok együttműködését vonta be. Egy nagyon fontos mobilizációra került sor. Tegnap Szilianidis biztos ez, erre a gyakorlatra érkezett el Bukarestbe. Ez volt a legnagyobb európai ilyen jellegű gyakorlat, és itt erről volt szó, hogy hogyan tudunk együttműködni a katasztrófa megelőzés és a katasztrófa kezelés területén bizonyos rendeletek, szabályok elemzésére is sor került, amelyek lehetővé teszik a gyorsabb válaszadást és reagálást. Stylianidis biztos azt mondta, egyetlen tagállam sem tud hatékonyan és megfelelően reagálni egyedül nagy katasztrófára, csak közösen. Egy másik téma, amit említeni szeretnék, ez a költségvetés. A kohéziós alapot leginkább érinti az új költségvetés. Az előző időszakhoz viszonyítva szinte a felére csökkentették ezt. A jövőben nagyon fontos, hogy bizonyos, tehát az MFF-fel kapcsolatban bizonyos kiigazításra kerüljön sor, hogy legalább egy mm, mm, mm, minimális szintű reakció megtörténjen. A 10 milliárd eurónak az átutalása a Connecting Europe Facility-re, ez jó. Üdvözlöm az Európai Biz- a, a jelentéstevő döntését, illetve a koordinátorok döntését azzal kapcsolatban, hogy ne engedjék, ne engedélyezzék ezt a transfert, meg pedig azért, mert amíg szükség, amíg ilyen csökkentésekre kerül sor, és az alap 30%-át a központi menedzsmentre, igazgatásra, irányításra kell átutalni, ez lehetetlen. Nagyon fontos megerősíteni, hogy rugalmas megoldást támogatunk, hogy lássuk, hogy mennyi pénzt tudunk rendelkezésre bocsátani, de csak akkor, hogyha a TRAN és az Európai Bizottság jobb válaszsal áll elő. Egy másik fontos elem az a közigazgatási és az intézményi kapacitás erősítése. Örülök a kollégák támogatásának, erősíteni kell azt, hogy mind eh, kohéziós alapban résztvevő tagállamnak meg kell választ, tudnia választani, hogy mennyit ruház be a TNT infrastruktúrába és az eh, klímaprojektekbe. Ezt a saját belső igényei szerint eh, kell meghatároznia. Ez a rugalmasságunk része, és remélem, hogy a kollégák a támogatásukat adják ehhez a javaslathoz. Aztán ami a kizárásokat illeti, és itt van egy olyan dolog, amire, amihez ragaszkodnék, és kérem a figyelmüket, ami a, ami a távfűtést illeti, és a kogenerációs fűtést illeti, ez sok tagállam számára nagyon fontos kérdés. Most itt főleg arra szeretnék utalni, hogy garantálnunk kell tudni a e, támogathatóságot ahhoz, hogy a távfűtést javítsuk, amely az egyik legproblematikusabb téma a közép-kelet-európai országokban, de nem csak nálunk. A klímaváltozás során hatalmas problémák merülnek fel, és az energia eh, számla, eh, az áramszámla vagy fűtés számla az tél végén megfizethetetlen sokak számára. Ezért fontos eh, számunkra, hogy a támogathatóságot itt erősítsük a foszilis üzemanyagok vagy tüzelőanyagok támogathatóságát és főleg a gázra gondolok itt. Miért? Azért, mert ez a leg, hát ezek közül a legkörnyezetbarátabb forrás. Az északi áramlat kiépítésre került, ugye, de ne felejtsük el, hogy közép-kelet-európai országok nak szükségük van az energia átállás támogatására, Eh, ahhoz, hogy eh, eh, mm, környezetbarátabb energiatermelésre tudjanak áttérni. Ezért olyan fontos ez a pont, mégpedig az, hogy az energia megtakarítás elérjük az épületek szigetelésével és a távfűtés hatékonyságának javításával. És ez csökkenti akár 36-40 kal is a széndiokszid kibocsátást. Ezzel csökkenteni lehet tehát a széndiokszid kibocsátását, és ezzel a környezet is tisztul. Szeretném felhívni a figyelmüket erre a fontos kérdésre. A módosító javaslatom ugyan erre a filozófiára épül, mint múltkor. Nem akarunk negatív hatással lenni az ETS célkitűzésekre, de mégis nagyon fontos az elő, e, ez előbb elmondottakkal kapcsolatban a gáz bevonása a támogathatóságban. Te, öm, Üdvözlöm az elnök asszony által elmondottakat, és a módosítóimat, illetve a támogatásomat ebben az irányban szeretném kifejezésre juttatni. Számos tagállam szeretné javítani e, a e, közút-vasút rendszert, és hogyha a gördülő állomány nem támogatható, akkor ez nem megvalósítható. Ami a szemétlerakók lezárását, illetve a háztartási hulladékot illeti, kérem, hogy ezt vizsgáljuk felül, és a jelentéstevő módosítását támogatom. Végül támogatom az ERDF tematik koncentrációt regionális szinten, nem állami szinten, mert a regionális eh, politika témája, tárgya a régió, nem pedig az állami szint, és ezért itt a régiókra kell koncentrálni, és további rugalmasságot kell kínálni ezeknek a régióknak, hogy meghatározzák a tematikus célkitűzéseket, amelyekre koncentrálni kívánják a forrásaikat. Ez egy nagyon fontos téma. Egyet értek azzal, hogy bizonyos szintű elkülönítésre szükség van, de a régióknak világos rugalmasságot is biztosítanunk kell hogy a saját adottságaikat és szükségleteiket kielégíthetsék. Köszönöm szépen. Monszkúr képviselő következik. Désolé, sorry. Merci, Madame la Présidente. Vous avez... Köszönöm szépen, elnök asszony. Ön említette hozzászólása előtt, elején, hogy mennyire fontos az ERDF szerepe a sziget térségekben is, és a periférikus térségekben. Ebben az összefüggésben nagyon fontos ez a jelentés. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek a munkájáért. Ez a jelentés ütős, és rugalmasság kívánja tenni ezt a politikát, hogy ez hatékonyságot a hatékonyságot erősítse. Emellett támogatom azt a javaslatot, amely szerint a tematikus koncentrációt újra kellene meghatározni regionális szinten. Ez lehetővé tenné számunkra azt, hogy ez gazdasági és szociális kohéziót erősítsük, és területi kohéziót, és ezt közelebb vigyük a régiók szükségleteihez és ez a mm, túlzott centralizáció ellen védelmet nyújtana. Emellett nagyon elégedett vagyok a jelentéstevő javaslataival azzal kapcsolatban, hogy a kevésbé fejlett régiók a rendelkezésre álló eh, eszközök 30%-át eh, a Zöld Európa eh, programokra fordíthassák. Ez nagyon fontos az ultraperiférikus régiók számára, amelyek különösen kivannak téve a természeti katasztrófáknak, hogy az ő ellenállásukat és megelőzési kapacitásukat erősíteni tudják. Ahogy a kollégák is említették, nagyon fontos a hármas eh, cikkben meghatározott osztályozás eh, kiemelése, eh, ez a gazdasági, helyi gazdasági szükségleteket jobban figyelembe venni, hogyha a vásárló erővel paritásban értékelnék a GDP-t. Másodszor, hogyha ahhoz, hogy megvizsgáljuk a kohéziós politika pozitív hatásait, a javaslat 11-es cikke véleményem szerint lehetővé kellene, hogy tegye a teritoriális projektek támogatását, amelyek támogatják a mobilitást, a az ultraperiférikus vagy az tengeren túli területeken élő európai polgárok érdekében. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Bogovics úr. Köszönöm szépen a szót. Ez egy nagyon fontos jelentés, és köszönöm szépen a jelentéstevőnek ezt a rendkívül jól előkészített jelentéstervezetet. A szöveget olvasva láthatjuk, hogy a kohéziós politika és a regionális fejlesztés az Európai Unió lelkét képezik. Nagyon fontosak ezek a szakpolitikák, és a csökkentések hatalmas következményekkel járnak, ezért szeretném megerősíteni azt, ami más jelentése kapcsán más alkalmakkor is elhangzott már. Harcolnunk kell azért, hogy a források ne változzanak ezen a téren. Ami a közös rendelkezéseket illeti, illetve a horizontális szabályokat szerintem kompromisszumra kell jutnunk ebben a témában. Világosan kifejezésre kell jutatnunk azt, hogy a vidékfejlesztés nek van területi komponense, vagy valami hasonló. Közös álláspontot kell majd kialakítanunk valamilyen módon, és meg kell találnunk az útját, módját annak, hogy közös kezelésbe, közös menedzsmentbe kerüljön ez az egész. Ami a jelentéstevő javaslatát illeti, szeretném elmondani, hogy az éghajlati komponens, a körforgásos gazdaság komponense, az innováció és az intelligens specializáció mind-mind kiemelt szerepet kap a szövegben. A városi területek kiemelt szerepet kapnak, ők a fejlődés motorjai, és külön kiemelnénk a szigeteket is. Mindemellett a vidéki területekről és a hegyvidékekről is külön beszélnünk kellene, ezt hiányolom a szövegből, és a múltban ezek mind szerepeltek az állásfoglalásokban. Szerintem erre valamiféle megoldást kell találnunk, mert ha megnézzük a költségvetés általános összegeit, a támogatási összegeket a költségvetésben, akkor láthatjuk, hogy más területeken növekszik a támogatás, még nem a kohéziós politika és a területi kohéziós terület, kohézió területén csökken. Tartok tőle, hogy a költségvetésnek ez a része nagyon sérülékeny, fel kell készülnünk arra, hogy szembenézzünk a jelen kihívásaival. Egyre többen költöznek el, a városokból vidéki területekre, és azt is láthatjuk, hogy a kevésbé fejlett régiókat és a kevésbé fejlett tagállamokat elhagyják az emberek a fejlettebb régiók is országok javára. Ezt valamilyen módon kezelni kell, és ezt e problémát tükröznie kell a költségvetésnek is. Megpróbálok majd módosításokat benyújtani erre vonatkozólag, megpróbálok például erősíteni a szövegen, ami az intelligens városokat illeti, világos jövőképet kell kialakítanunk ezen területek számára. Egy másik dologot is szeretnék kiemelni, ami az újjáépítést illeti, illetőleg az épületek felújítását. Ennek van egy nagyon fontos energiahatékonysági eleme. Úgy gondolom, hogy kiemelt helyen kell szerepelnie a az épületek ellenálló képessége növelésére a földrengésekkel szemben. Erre vonatkozólag fogok módosítót benyújtani. Ennyit szerettem volna elmondani, és köszönöm szépen az együttműködést. Köszönöm szépen. Van-e még olyan regi tag, aki szeretne hozzászólni? Fannisztároly úr, parancsoljon. Köszönöm szépen. A jelentéstevő nagyon jól összefoglalta azt, amiről vitatkoztunk már többször is. Nagyobb rugalmasságra van szükség a régiók számára, nagyobb döntéshozatali lehetőséget kell biztosítani. A régiók bizottsága is mindig ezt hangsúlyozza, és ez benne van a jelentésben is. A néppárti jelentéstevő a frakció részéről már reagált a szövegre. Számomra még tisztázatlan egyetlen egy kérdés, ami a hármas cikket illeti. Most a bizottság felé tekintek, lehet, hogy a bizottság képviselője tisztázni tudja ezt a kérdést. Regionális szinten az egyfőre eső GNP-ről indulunk ki, miközben az Európai Bizottság GDP, a GDP-ből indul ki. Mi ennek a hátterében? A jelentéstevő maga nem tér ki külön erre a kérdésre, de szerintem ez egy fontos kérdés. Jó lenne, hogyha ezt tisztázná valaki. Mit jelent mindez például a régiók kategorizálása szempontjából, illetve a források, támogatások odaítélése szempontjából? Releváns ez, avagy jelentéktelen kérdés? Még egy dolgot szeretnék megemlíteni. A gazdasági szaktudás, szakértelem. Ugye valamiféle szaktudás mindenütt létezik, ismerjük az intelligens szakosodás vagy specializáció fogalmát, nem csak a gazdag régiókban van szaktudás, hanem másutt is – ha például most a biogazdálkodásra gondolunk, az Európai Bizottság azt mondta a múlt héten, hogy biogazdálkodásra mindenütt lehetőség van, például Olaszországban is, miközben a megfelelő tudás a vállalkozók kezében kell, hogy összpontosuljon. De hogyha az állami szférának csak forrásai vannak, vannak forrásai, de nincsenek olyan vállalkozók, vagy vállalkozások, vagy startupok, induló vállalkozások, amelyek ha hasznosítani tudják ezeket a forrásokat, akkor az egésznek semmi értelme. Tehát szaktudásra, szakértelemre is szükség van. Emellett a különböző új termékeket és szolgáltatásokat is az innováció és az információs és kommunikációs technológia révén kell kialakítani. Itt ebben az összefüggésben persze fontos az oktatási intézmények és a, és a vállalkozások együttműködése, Emellett az alkalmazott kutatást kell segíteni, mert fontos, hogy a tudományos kutatásnak valamilyen kézzelfogható végeredménye is legyen. És az is tény, hogy az ember nem lehet mindenben egyformán jó, ha ezzel próbálkozik, akkor versenyképességét teszi kockára. Azokat a területeket kell erősíteni, erősíteni, amiben az ember egyébként is már kiválóan teljesít. Persze szükség van rugalmasságra, de az, hogyha mindenben megpróbálunk jól teljesíteni, az nem fog jól elsülni. Ezért van szükség a tematikus orientációra. A tematikus prioritásokra ez eddig is bevált már. Egyébként örülök annak, hogy a jelentéstevő a városi területeket emeli ki, azt mondja, hogy 10%-ot kell, a forrásuk 10%-át kell a városi területekre szánnunk. Persze kérdés az, hogy hogy teremtünk itt egyensúlyt, mert hát a vidéki területekre is oda kell azért figyelni. Fontos az is, hogy megfelelő közlekedési kapcsolatokat létesítsünk, közúti, vasúti kapcsolatot. A második pillér, amely a vidékfejlesztésre vonatkozik, talán át kellene, hogy kerüljön az első pillérbe, mert ha minden muníciónkat az első pillére használjuk el a városi területekre, és a vidékekről megfeledkezünk, akkor az nagyon rossz lenne Európa számára. Köszönöm. Verdekesztáni szórnak adom meg most a szót, mondja az elnök, az EGSB-ből tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony! Először is köszönöm szépen a meghívást, köszönöm, hogy bemutathatom önöknek a 2021-2027-es időszakra vonatkozó javaslattervezettel kapcsolatos álláspontunkat. A mi bizottságunk elsősorban megerősíti elköteleződését és a kohéziós politikaban vállalt szerepét. Ugyanakkor sajnáljuk azt, hogy a kohéziós politikára vonatkozólag csökkentést javasolnak 10% összességében, és az ERFA esetében 12 százalék, és a kohéziós alapra nézést is jelentős csökkenést terveznek. Az Európai Bizottságot, az Európai Parlamentet és a tanácsot arra kérjük, hogy térjenek vissza a jelenlegi tervezési időszak összegeihez, számaihoz, ami a kohéziós alapot illeti valamint a regionális fejlesztési alapot és az összekapcsolódási eszközt. Az általunk megfogalmazott vélemény hangsúlyozza azt is, hogy nem értünk egyet a társfinanszírozási változtatásokkal. Felszólítjuk továbbá az Európai Bizottságot, hogy a társfinanszírozási kritériumokat tegye rugalmasabbá, annak érdekében, hogy a tagállamok gazdasági és pénzügyi helyzetét, és persze a különböző régiók gazdasági és pénzügyi helyzetét is figyelembe lehessen venni. Persze összefügg ez a makrogazdasági kondicionalitásokkal is, amelyeket tagállami és európai szinten határoznak meg, és amelyeket a régiókra ráerőltetnek. Úgy gondoljuk, hogy ezeknek rugalmasaknak kell lenniük, vagy meg kell szüntetni őket. Üdvözöljük, hogy az Európai Bizottság különböző javításokat is javasol, például az egyszerűsítés kapcsán, valamint a rugalmasság kapcsán is. Szeretnénk azonban hangsúlyozni, hogy az egyszerűség és a rugalmasság jegyében nem hanyagolhatjuk el, vagy azok javára nem hanyagolhatjuk el az európai értékeinket, mint amilyenek az egyenlőség, a diszkrimináció tilalma, a fogyatékossággal élő személyek számára az akadálymentesség biztosítása, és így tovább. Az EGSB e üdvözli azt a tényt, hogy a bizottsági javaslat javít a többszintű irányításon, és hangsúlyozza az úgynevezett shared managementet, valamint meg akarja erősíteni a civil szervezetek részvételét, valamint más érintett felek részvételét is. A tervezés, a végrehajtás, az értékelés és a monitoring területén, ugyanakkor az Európai Magatartási Kódex a partnerségről olyasmi, amit teljes körűen tiszteletben kell tartani minden egyes szinten, minden szinten, ezért javasoljuk azt, hogy ezt e, külön kiemelten kell kezelni. Egy másik kérdés, amelyet fontosnak tartunk, az, hogy európai szinten Nincs intézményesített párbeszéd az összes érdekelt fél részvételével a kohéziós politikáról, ezért javasoljuk azt, hogy jöjjön létre egy európai kohéziós politikai fórum, amelynek révén a civil szervezeteket és egyéb érdekép és az érdeképviseleteket bevonhatjuk az új tervezési időszak kialakításába. Az EGSB azt javasolja, hogy az Európai Bizottság hatékonyan mainstreamingelje a fenntartható fejlesztési célokat, az SDG-ket, ezeket építse be a kohéziós politikába, és persze az ERFA és az összekapcsolódási eszközről szóló szabályozásba is. Három év telt el azóta, hogy az Európai Unió szerepet vállalta, vállalást tett arra, hogy maradéktalanul végrehajtja a 2030-as menetrendet vagy agendát. Ez idáig azonban nem láttunk koherens, átfogó stratégiát arra, hogy ezt a 2030-as agendát végrehajtsuk és beépítsük a külső és belső szakpolitikákba. Ez most egy kiváló alkalom arra, hogy ezt megtegyük a kohéziós politika és az ERFA esetében, valamint az összekapcsolódási eszköz esetében. Ami a ritkán lakott területeket és szigeteket illeti, meghallgattam, amit a jelentéstevő mondott, és teljes mértékben egyetértek azzal, hogy ezeket a területeket is a peremvidékekhez hasonlóan kell kezelnünk. Nagyon nagy hiányossága ez a szabályozás, a, szabály, a jogszabályjavaslatnak, és jó lenne, hogy az Európai Parlament és ez a szakbizottság vezető szerepet vállalna ebben, és változást érne el a ritkán lakott területekre és szigetekre vonatkozó részt illetően. Fontos, hogy az európai területi együttműködés az Interreg költségvetése növekedjen, és hogy az, az új programozási időszakban annak érdekében, hogy hatékonyan elérjük ezeket a célokat, a célokhoz megfelelő finanszírozásnak is társulnia kell, máskülönben a cselekedeteink terén nem mutatkozik meg az, amit szavakban hangoztattunk, ez egyébként sokszor előfordul sajnos. Az EGSB arra kéri a bizottságot, hogy más szociális mutatókat, indikátorokat is vegyen figyelembe, ne csak a GDP-re alapozzon, illetve a GNI-ra, amikor a tematikus koncentrációról van szó, és amikor a régiókat osztályozzuk a GNI önmagában nem elegendő. Emellett az EGSB támogatja a tematikus prioritások koncepcióját, És fontos az, hogy a régiók szintjén történjen ezeknek a prioritásoknak a meghatározása. A szövegtervezetben továbbá nem találjuk viszont, nem látjuk viszont a, a fogyatékossággal élő személyekről szóló szövegrészt, amely szerepel a jelenlegi szabályozásban. megkerestük ezzel kapcsolatosan a bizottságot, amely azt mondta, hogy azt válaszolta, hogy egy másik, másik szöveg részekben fontosabb szerepeltetni ezt a kérdést, így a 76-os bekezdésben például, de mi nem láttuk viszont ott az erre vonatkozó utalást. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy külön kitérjen a szöveg erre is, ugyanis ezen forrásoknak elő kell segíteniük az akadálymentes környezet kiépítését. 80 millió európai él valamilyen fogyatékossággal. A lakosság emellett előregedőben van. Egyre többen vagyunk, vannak olyanok a lakosság körében, akiknek csökkentett a mobilitásuk. Nem szabad elszalasztanunk ezt a kiváló lehetőséget, hogy a kohéziós politika révén, ez esetben az ERFA révén növeljük az akadálymentességet, akadálymentes környezetet alakítsunk ki magunk körül. Gondolok itt a digitális világra is, a közlekedésre is, és sorolhatnám még. Az egyik képviselő azt hiszem Damato asszony volt az, említette az ENSZ egyezmény fontosságát. Ezt az egyezményt az Európai Unió már ratifikálta, támogatjuk ezt az ötletet, és jó lenne, hogyha a szövegben benne állna az, hogy bármely finanszírozás, amit intézmények újjáépítésére, vagy felújítására hasznosítanak szegregált körülmények között, szegregált intézményekre vonatkozólag, azt legyen tilos, ne, ne legyen szabad a támogatásokat ilyen célra felhasználni. Fontos, hogy a parlament itt határozott legyen, hogyha a szociális pillét valóban végre akarjuk hajtani, akkor nagyon fontos, hogy a közösségi érdekű szolgáltatások fontosságát hangsúlyozzuk mindazok esetében, akiknek erre szükségük van. A makrogazdasági feltételekről már az imént beszéltem. Zárásul hadd mondjak még valamit. Úgy vélem, hogy minden esetben, amikor egy értelmes javaslatról van szó, akkor a finanszírozást minek növelni kell. A PO4-es bekezdés, ami a szociális pilléről szól, azonban szerintünk nem elég erőteljes. Éppen ezért az lenne a javaslatunk, hogy a, a szociális fenntarthatósági kezdeményezést 10%-kal támogassuk meg. Tudjuk, hogy az Európai Szociális Alap Plusz támogatná az európai jogok, szociális jogok pillérjét, de nem csak szolgáltatásról és képzésről, alkalmazásról van szó, hanem ahhoz, hogy megvalósuljon a valódi inklúzió, illetve az akadálymentesítés, ahhoz fenntartható környezetre van szükség. A, a fontos az akadálymentesítés, és nagyon fontos hogy az, hogy az emberek úgy élhessenek, hogy a saját személyes döntéseiket figyelembe vehetik. Nagy öröm volt számunkra az együttműködés az Európai Parlamenttel és a bizottságunk nevében még egyszer szeretnék köszönetet mondani önöknek, hálás vagyok, hogy a véleményüket meghallgatták, egyébként ezt szerdán fogja elfogadni bizottságunk plenáris ülése formálisan. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A regis kollégáknak mondom el azt, hogy a régiók bizottságának illetékesét is meghívtuk, sajnos nem tudott eljönni. próbáljuk a lehető legátláthatóbb módon vezetni tehát a észrevé a különböző vitáinkat, és most a bizottság következik, úgy látom még további ö, csapattagok érkeztek. Hát persze, mert pénzről kezdtünk el beszélni. Köszönöm szépen, köszönöm elnök asszony, köszönet Gozzolino úrnak ezt a nagyon részletes jelentéstervezetet öt pontban szeretném csoportosítani a mondandómat. Az első pont a tematikus koncentráció. Kicsit aggaszt az, hogy milyen módon szeretnénk megváltoztatni a bizottsági javaslatot, hogy ha a tematikus koncentrációt regionális szinten úgy változtatnak meg, ahogy az jelentés tervezetben van, akkor restriktívebb lenne az egész megközelítésünk, restriktívebb, mint a tagállami megközelítés, amit javasoltunk. Mert ez azt jelenteni, hogy minden egyes régiónak egy külön százalék arány, egy külön százalék szám lenne megszabva. Mi viszont a mi javaslatunk értelmében viszont csak a tagállami átlagot kell megtartani, de ebből ki, ö, kitűnhet egy-egy régió, tehát kevesebbet vagy többet is teljesíthet egy régió tagállamon belül. Ami a plusz 10%-ot illeti. Mi úgy gondoljuk, hogy ha ezt a 10%-ot meg bevezetnénk, akkor az csak nagyobb bonyolultsághoz, illetve több bürokratikus akadályhoz vezetne. Kicsit szkeptikusak vagyunk azon javaslattal kapcsolatban is a jelentéstervezetben, miszerint legalább két szakpolitikai célkitűzést kell használnunk a fejlettebb régiókban. A bizottság javaslata abban állt, hogy a fejlettebb tagállamok a teljes innovációs keretet fordíthatják innovációra, a teljes részét, a teljes egészét, hogyha ezt kívánják. Ennek valójában az a magyarázata, hogy a fejlettebb tagállamok kisebb keretet kapnak erre, és hogyha hatékonyak akarunk maradni, akkor ezt a kisebb összeget nem szabad túlságosan szétteríteni. Ezért nem akarjuk a tagállamokat vagy régiókat arra kényszeríteni, hogy ilyen mértékben szétterítsék ezeket, ezeket az összegeket, és még továbbra is a fejlettebb régiókra vagy tagállamokra gondolok. Tehát nem akarjuk, hogy csupán innovációra költsék ezt. Az elképzelés az lenne, hogy például közlekedésre használhassák, költhessék ezeket a pénzeket, ezt a keretet. Ez lenne a másik opció, hiszen azt gondolom, hogy az lenne a megfelelő megközelítés, hogy valamilyen módon kiegészítjük az egyébként kicsi közlekedésre vonatkozó keretet. A GNI, a GNI, a GNI és a GDP közötti különbség Nos, vannak olyan tagállamok, ahol ez nem igazán jelent nagy különbséget, de tagállami szinten mindig a GNI-t használjuk, és regionális szinten pedig a GDP-t, ehhez próbálunk ragaszkodni. Hogy ez konkrétan mit jelent a feltételek szintjén, azt nem tudjuk, mert nem tudjuk, hogy a szociális alap, illetve a regionális alapnak mi, lesz pontosan majd a a részesedése nem tudjuk, hogy az innovációra vagy a klímaváltozásra kapcsolatos politikára pontosan mekkora összegek jutnak. Második észrevételem. Mi az, amit nem lehet finanszírozni az erdf a regionális és fejlesztési alapon belül? Három elfben indultunk ki a javaslatunk elkészítésekor, konzekvensnek kell lennünk, folytonosságra kell törekednünk. Tehát az eddigi, az eddig megvalósít dolgokat nem akarjuk megváltoztatni. Szeretnénk, hogyha az egyéb EU-s szakpolitikákhoz is konzekvensen viszonyulnánk, illetve nem szabad megismételni a nem bevált példákat, tehát amit elrontottuk, azt ne ö, ismételjük meg. Azért itt is lennének változások, például Például a gördülő állományra vonatkozó költések, vagy keret. Nos, a jelentéstevő javaslatával, javaslatáról meg vagyunk meggyőződve, ennek helyességéről. Nem, szab, nem szeretnénk, hogyha megnyitnánk a vasúti piacot, pedig, hogy ilyen kiadásokat lehetővé tennénk, akkor pontosan ezzel a hatással járna és ez nem felelne meg a vasúti csomagnak sem. Azt hiszem, a vasúti csomagot is támogatta az Európai Parlament. Második téma, ez is eh, példa. Talán tudják, hogy elég vegyes tapasztalatunk van, ha mondhatom így, a regionális eh, légi kikötők finanszírozásával kapcsolatban, Spanyolország típusú országokra gondolok, rengeteget fordítottak erre, de gyakorlatilag már egyáltalán nem száll le ezeken a regionális repülőtereken, nincsen forgalom, el vannak ezek hanyagolva, tehát rendkívül sok regionális alapból származó pénzt gyakorlatilag elpazaroltunk. Az 5%-os minimum kiadás a valamilyen hátánya rendelkező régiók számára. Korábban is említettem, hogy ez egy plusz bürokratikus teher, mert ezt is ellenőrizni kell más, arányokkal ezt össze kell vetni, és vannak olyan tagállamok, ahol ez nehezen alkalmazható. Például mit jelent az, hogy különleges hátrányal rendelkező régió Luxemburgban. Én ezt nem tudnám így most helyből definiálni, de a rendeletben, a rendelet értelmében 5%-ot ilyen célra kéne elkölteni az összes tagállamban. Nyilván a bizottság és a tagállamok között ez elég intenzív vitákhoz vezetne. Mit is jelent ez a százalék arány? Negyedik téma, és ez kapcsolódik az előzőhöz, és szkeptikusak vagyunk azzal kapcsolatban is, hogy a fenntartható városi fejlesztésre fordított minimum minimum kiadást meg duplázzuk-e, ugyanis itt is mindent ellenőrizni kell, ez is plusz közigazgatási terheket vagy bürokratikus terheket jelenteni, ezért szeretnénk ragaszkodni a javaslatokhoz. Utolsó mondandom, de valószínűleg ez jelentőségeben nem ér fel a többivel, amit eddig mondtam, nagyon részletessé nagyon részletesek lettek a specifikus célkitűzések, a politikai, szakpolitikai célkitűzések alatt. Nekünk az volt az elképzelésünk, hogy rövid, célra törös, egyszerű célkitűzéseket szabjunk meg. A jelenlegi jogszabályban ugyanis eléggé részletes ez a, ez a kiírás, és úgy véltük, hogyha egyszerűvé válik ez a megfogalmazás, azzal egyszerűsítjük, egyszerűsítjük magát az eljárást, eljárást is. Köszönöm szépen. Kocsalina úr! Önni a feladat, hogy valamilyen módon lezárja ezt a mai vitát. Concludiamo con la presentazione degli emendamenti e con il lavoro. egységesen fogjuk közösen ezt a munkát valójában elvégezni. Megragadnám az alkalmat, hogy elmondjam, hogy hogy elmondjam azt, hogy ne keverjük össze a különböző dolgokat, az egyes alapokat, az egyes rendeleteket, nem erre nincs szükség. Lássuk tisztán a különböző szintek közötti határt. A második észrevételem az lenne, hogy eh, ne áldozzunk az egyszerűsítés totemjének minden szempontból. Az, hogy most 6%-ról vagy 10%-ról van szó, az szerintem nem számít sem egyszerűsítésnek, sem bonyolításnak. Ez egy politikai döntés. Ne keverjük össze az európai parlament politika, politikai célkit, az Európai Parlament politikai célkitűzését az egyszerűsítésre. Ez két különböző dolog. A többiről szívesen tárgyalok. Már egy korábbi alkalommal kértem azt a bizottságtól, vagy javasoltam azt, hogy beszéljük meg, hogy az ő javaslatuk valóban járnak-e olyan egyszerűsítő hatással, mint amit ők, ők állítanak. Én véleményem szerint, amit önök egyszerűsítésnek képzelnek el, azok valójában néha bonyolításnak számítanak. Én ezt nagyon szívesen megbeszélem önökkel részletesen. Szerintem, ami önök szerint egyszerűsítés, az nem feltétlenül felel meg ennek a kritériumnak. Ezt a területen, a helyszínen kell igazából felmérni. Szerintem mindannyiunk mindannyian abban a szellemben dolgozunk, hogy egy olyan eszközre van szükség, amely jobban megfelel az európai polgárok igényeinek és szükségletén. Végezetül hadd mondjam el még azt, hogy szerintem nagyon pozitív munkát tudunk majd létrehozni, és természetesen kész vagyok az eddig hallottakat belevenni a készülő anyagba. Szerintem van egy nagyon közös, nagyon komoly közös alapja a szövegnek, és szerintem mindenkinek a véleményét bele tudjuk gyúrni valahogyan a módosítókon keresztül ebbe a szövegbe, és köszönet a különböző egyéb bizottságoknak is, köszönöm a véleményüket. A titkárságnak is köszönetet mondok, és előre is köszönetet mondok, hiszen a következő napokban kemény munka vár ránk, és remélem, hogy decemberben decemberre elkerül ez a téma a plenáris ülésig. Köszönöm a vitát. Thank you very much. This is the ambition. Köszönöm szépen. Decemberben szeretnénk szavazni a Regi Bizottságban, és aztán a plenárisra eh, benyújtani a javaslatot. A módosítások benyújtásának határideje október 25, csütörtök 12 óra az október 22 a CPR és október 25 a regionális és kohéziós alapra vonatkozó, <clears throat> és október 27, ami a mechanizmust illeti, úgyhogy ez mind egy hétre koncentrálódik. Ez volt az utolsó érdemi pont, egyéb napi rendi pontok Krélasszony, asszony, Van Nistelrooy úr, én csak azt gondoltam, hogy csak nekem van mondani valam. Krélasszony, tessék! Azt szeretném kérdezni, hogy jól emlékszem-e, hogy a legutóbbi koordinátorok ülésén úgy döntöttünk, hogy ne véleményt készítsünk a szefről, hanem egy levelet írunk és ezt az információt a titkárságnak is kérem, adják el, mert hogyha jól értettem, most kompromisszumokon javas, dolgoznak, és ez nem felel meg annak a tervnek, hogy levelet írunk. Igen, ezt megbeszéltük a koordinátorok ülésén, és megnézem, hogy a koordinátorok döntéseiben mit írtunk le, és igen, ez ennek megfelelően tájékoztatást adunk. Igen, arról beszéltünk, hogy levelet írunk, ez nagyobb eh, rugalmasságot ad nekünk. Fanny Nisztelrooy úr. Azért én emlékszem erre, pontosan arra, eh, hogy ezt mondtuk, hogy két lehetőségünk van, hogy időben reagáljunk a költségvetési folyamatban a köztes vagy a félidős jelentésre. Igen, fontos, hogy legyen egy szöveg, és ehhez cselekednünk kell. A másik dolog, amikor ide jöttem, nem igazán tudtam, illetve hát azt az információt kaptam, hogy a plenáris napirendje a múlt heti szavazásunk eredményét tartalmazza, tehát hogy elutasítottuk a struktúrális reform támogatási programot, nem voltam tudatában, hogy ez azon a plenárista kerülhet egy másik eljárás volt a fejemben, egy kékkártyás kérdést akartam feltenni, de nem sikerült erre a sor, mert ezt elutasították. Kérdezem, hogy a plenárison milyen döntés várható? Ezt szerettem volna megtudni. Okay. This is all of us. Jó. Mi is csak ennyit tudunk. A plenáris előzetes napirend tervezetét láttuk. Mi sem tudunk ennél többet. A titkárság azt mondták, hogy a szakbizottsági döntést a plenárison vagy jóváhagyják, vagy elutasítják. Nézzük majd meg, hogy mi az, ami a napirend tervezetben benne van. Krél asszony. Úgy értettem, hogy az Európai Bizottság azt jelezte, hogy vonjuk vissza a javaslatot. A kérdés az az, hogy megtörtént-e. Nem, meg fogom kérdezni a bizottságtól, de biztos vagyok benni, hogy nem fognak válaszolni. A parlamenti vitát figyelemmel kísérjük, és az önök vitájától függően az Európai Bizottság döntéshoz. hoz azzal kapcsolatban, hogy hogyan, mi legyen ennek az anyagnak a sorsa. Egyelőre várunk, várjuk a parlament lépését. Egyre jobb a bizottsági úr minden reggülés után. Jó, hallották, hallották a választ. Hogyha az Európai Bizottságtól kapok tájékoztatást, akkor a koordinátorokkal és a tagokkal megosztom ezt. Gratulálni szeretnék Rélasszonynak, és boldog születésnapot kívánok a Regi Bizottság nevében. We, we have the privilege to work with... Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy önnel együtt dolgozhatunk, és munkatársunk, képviselőtársunk, és nagyon pozitív, együttműködő tagja a Regi Bizottságnak. Ez az utolsó közleménye. A következő ülés egy soron kívüli ülés lesz Strasbourgban, csütörtökön, október 25-én 10-15-től Hogyha sikerül, ha belefér a programba, akkor megpróbáljuk. Köszönöm a tolmácsok munkáját, és lezárom az ülést. Köszönöm.